Európai Parlamenti Planáris Ülést. Megnyitom ezennel újra. A július 3 ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Van-e esetleg kifogás a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs, így azt elfogadottnak tekintjük.